Possiamo iniziare i nostri lavori. Kedves kollégák, akkor kezdjük meg a mai napi munkát. Ebben a hatalmas teremben gyűltünk most össze. Alig látom a kedves képviselőket. A napi rend, tehát mindenki megkapta. Július 13-án küldtük ki a napi rendet. Ma egy fontos feladatunk van, egy érdemi napirendi pont van, mégpedig szavazás egy költségvetési témájú szavazás. Az első része, amelyért mi vagyunk felelősek. Azt szeretném kérni a koordinátoroktól, hogy számoljanak be, hogy szakbizottsági ülés után egy koordinátori ülést tarthatunk-e még, és akkor meg tudjuk beszélni a legfontosabb kérdéseket. Hogyha 13 óra 15-ig végzünk, akkor a tolmácsok haza is mehetnek. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. A szavazás előtt szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy nem sokára Olaszországban látogat a delegációnk. Már régóta tervezzük ezt a látogatást. Sok szeretettel köszöntöm Gulmai Zitát, az alelnökünket is. Nos, október 19 és 21-e között utazunk Olaszországba. Nyilván erre még engedélyt kell kérnünk, de szerintem ez nem lesz probléma. Találkozni fogunk több olasz politikussal is, és október 21-én lesz a legfontosabb ülésünk. Firenzébe utazunk 19-én, nem Rómába, ugyanis szeretnénk meglátogatni a Firenzei Európai Egyetemet, ugyanis ezt már megbeszéltem az elnökkel is. Szeretnénk a diákokkal is találkozni, és a professzorokkal is. Jó lenne, mindenkivel találkozni, és aztán utána vacsora lesz az egyetem intézetében, ez nagyon szép intézet, és egy nagyon szép helyen lesz a vacsora, gyönyörű kilátás van Firenzére, ezt majd látni fogják, reméljük, hogy jó idő lesz. 20-án délelőtt tovább indulunk vonattal Róma felé, és ott találkozni fogunk a parlament és a szenátus illetékes bizottságainak tagjaival. Délután pedig különböző minisztériumokban, minisztériumi, illetve civil társadalmi képviselőkkel fogunk találkozni. A következő napon, pénteken délelőtt lehet, hogy találkozni tudunk a, az Alkotmánybíróság elnökével, de találkozunk tehát a köztársasági elnökkel, és ez, ez az egyik legfontosabb találkozónk, és aztán majd meglátjuk, hogy csütörtökön vagy pénteken meg tudjuk-e szervezni a civil társadalmi képviselőkkel ezt a találkozót. Az elnök két három néppárti, két szocialista képviselő, és egy ALDE, egy zöld, egy baloldali képviselő, GUE képviselő fog utazni. Nem tudom, hogy sikerült-e már megnevezni a résztvevőket. Néhány nevet kaptunk már, a néppárt még nem nyújtotta be a neveket, úgyhogy nem tudjuk, hogy kik utaznak. Nincs itt Mendez úr? Nem tudom ma megadni a e, neveket ma, elnök úr, mert jövő héten lesz az ülés, amikor döntünk, úgyhogy most nem tudom, nem tudom megadni, hogy kik fognak utazni. Jó, rendben van, mondja az elnök. E, Gualtieri e, Guerrero utazik a szocialisták részéről. Reméljük, hogy Reméljük, hogy hamarosan teljesen meggyógyul, és nem lesz szüksége a mankóra sem, de látjuk, hogy most már jobban van. Ennek nagyon örülünk. David Martin, Duff, Hefner, és aztán a két másik frakciótól hiányoznak még a nevek. Kérem, minél gyorsabban nyújtsák be a neveket, hogy kik utaznak Olaszországba. Jó, tulajdonképpen ennyi az elnök közleményei. Azt hiszem, hogy azonnal rá is térhetünk a szavazásra, a költségvetési tervezetről szóló szavazásra, a tanács által módosított formában. Először a költségvetési módosítások, és aztán az, a parlament állásfoglalása a tanács által módosított tervezetről. Kérdezem Szaudárgász kollégát, hogy szeretne hozzászólni, hogyha meg akarja tenni, akkor ezt tegye meg most. Hát, Tik labai trumpai, kadangi žino. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem igazán fogjuk tudni növelni a finanszírozást a jelenlegi helyzetben, ez nem igazán fog működni. Sajnos egy kis probléma van a tolmácsolással, technikai probléma van, nagyon zúg az egyik mikrofon, ezért a tolmácsok nem hallják a kimenő nyelvet. Gerbiamas pirmininkė, labai trumpai noriu tik tai pasakyti, kadangi. Nos, elnök úr, röviden annyit szeretnék elmondani. Most jól hallható a tolmácsolás? Jól hallható. Nagyon örülök, hogy anyanyelvemen szólhatok hozzá itt a szakbizottságban, úgyhogy engedjék meg, hogy röviden elmondjam, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem várhatjuk el, hogy nagy növekedést érjünk el a költségvetésben, viszont sikerült bizonyos célokra nagyobb figyelmet fordítani. Nagyon hálás vagyok a kollégáknak, sikerült a kollégák hozzászólásait, megjegyzéseit, ezeknek legalábbis nagy részét elfogadnom, fölvennem a szövegben. Egyetlen módosító javaslat volt, amely túlságosan szigorúan fogalmazott és ezt nem igazán tudtam elfogadni, ezt sajnos el kellett utasítanom, remélem, hogy a kollégák támogatják majd a jelentést. Elnök, köszönöm, kérdezem, hogy szeretne még valaki hozzászólni. Úgy látom, hogy nem szeretne senki hozzászólni, úgyhogy akkor rá is térhetünk a szavazásra. Az általános költségvetési módosítások, kilenc költségvetési módosítás van, különböző jelentéstevők nyújtották be, illetve különböző eh, képviselők nyújtották be, eh, de mindegyikkel egyetért a jelentéstevő. Kérdezem, hogy egyben szavazhatunk-e, vagy külön? Úgy látom, hogy külön szeretnének szavazni a képviselők, akkor térjünk rá a 69-58-as módosításra gurmai, eh, tessék, mellette. Ellene. Elfogadtuk. 6956 Gormai Guerrero módosítás mellette ellene öt ellenszavazat volt, de elfogadtuk. Akkor folytatjuk. 69-59 Gormai és Enrique Guerrero mellette illetve ez okafogyott, kérdezi az elnök, okafogyott-e vajon? Nem, erről szavazunk. 69-59 mellette. Ellene. Elfogadtuk. Két ellenszavazat mellett. És akkor most ezek után lesz okafogyott a 69-50-es, erről nem szavazunk. Következik a 69-51-es jelentéstevői mellette, ellene, három ellenszavazat mellett elfogadtuk. Következik a 6954 es Hefner mellette, ellene, senki nincs ellene, akkor elfogadtuk. 69-52 jelentéstevői mellette. Ellene. E, három ellen szavazat. A többiek támogatják, elfogadtuk. 69-55. Hefner mellette. Ellene. Három szavazat, a többiek támogatják, elfogadtuk. 69-53. Enrique Guerrero mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Két ellenszavazat mellett. Most pedig rátérünk a következő szavazásra az állásfoglalásra vonatkozó módosítások első módosítás mellette, értem neki módosítás mellette, ellene, elutasítva. Következik a második módosítás, geréro mellette, ellene, Következik a harmadik, Guerrero mellette. Ellene. Öt ellenszavazat, a többiek támogatják, úgyhogy elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy szavazhatunk a teljes módosított javaslatról mellette. Ellene? Három ellenszavazat. Akkor ezzel elfogadtuk. 16-an voltak mellette, 3-an voltak ellene, és egy tartózkodást számoltunk. Rendben. Nos, akkor kedves kollégák, ezzel szinte le is zárhatjuk a napi rendet az a soron kívüli ülést ezzel lezárhatjuk. Szeptember 19-én találkozunk 15 órakor, 15-től 18 óra 30-ig, és október 5-én 9-től 12.30-ig. Mind a két ülés Brüsszelben lesz. Ezzel a szakbizottsági ülést lezárom, és kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak a terembe, velük folytatjuk.